Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la reunión de la Comisión de Peticiones. Jó napot kívánok, kezdjük el a szakbizottság ülését. A délutáni ülésünket kezdjük tehát, és a koordinátorok ülésével kapcsolatos kommunikációkkal kezdem, mert ugye meghoztuk a koordinátorok ülésén a döntéseket a februári ülés napirendjéről is eszmét cseréltünk. Minden a 70-es, 2012-es, kérdésre nem foglalkozunk márciusban, hanem későbbre toljuk, mert választások vannak Szlovákiában, és a koordinátorok majd kitalálják, hogy hova, gyet, hova tegyük be azt a témát, aztán az általam felsorolt a, a szereplő további petíciókat márciusra tesszük át, aztán a 39 13-asat áprilisra, aztán eh, a gyerekek témáját a kiskorúakkal foglalkozó munkacsoport fogja majd még tárgyalni, és akkor volt egy közös kérdés, szóbeli kérdés, amelyet a Júri Szakbizottsággal együtt írunk a kiskorúakkal kapcsolatosan, a kiskorúak jogairól, és a szóbeli kérdéshez kapcsolódóan az eljárási szabályzat értelmében lesz állásfoglalás is. Aztán vélemények és jelentések, a szocialisták, Kaptak egy libe véleményt, az emberi jogok helyzete az Európai Unióban, aztán a szakbizottságunk értékeli a 2017-es munkaprogramot, és én javaslatot tettem, majd a szakbizottsági elnökök értekezletén születik meg a döntés, és mindenféle véleményt rajtam keresztül lehet küldeni a szakbizottságok elnökének ülésére. Aztán a koordinátorok a közmeghallgatások helyzetét is megerősítették, tehát az alapjogi kartával kapcsolatos meghallgatás az a tervezett ütemben, időpontban meglátsz, aztán az európai állampolgárságról szóló is március 15-én, és megerősítették a javaslatok benyújtására vonatkozó határidőket, tehát a meghallgatásokra, illetve a missziókra vonatkozóan 2016 február közepéig lehet ajánlásokat beküldeni. Aztán a koordinátori ülésen születtek még javaslatok, amelyeket majd írásos eljárásban fogunk értékelni. A cél az, hogy legyen minden évben egy meghallgatás a fogyatékkal élők témájában, és hogy legyen egy misszió Európában olyan úti célokra menjünk, ahol a kiskorúak különösen nehéz helyzetben élnek, menekültek, migránsok. Ezek tehát a javaslatok, és írásos eljárásban fogunk majd dönteni. A következő koordinátori ülésen és kérem, egy, megvan az írországi látogatás is, a tényfelszáró látogatás, és február 15 előtt kérem, hogy az érdekelt képviselők jelentkezzenek, tehát aki utazni szeretne. És a többi kérdés az vagy csak tájékoztatás volt, vagy pedig elhalasztottuk a februári koordinátori ülésre november 12 és decemberi ülésünk jegyzőkönyvét remélhetőleg mindenki megkapta, és hogyha nincsen ellenvetése ezzel kapcsolatban senkinek, akkor elfogadottnak fogom venni őket. Most pedig térjünk rá azokra a petíciókra, amelyek a mai ülésünkön szerepelnek a napirendünkön. A vélemény az örökbefogadás határokon átnyúló elismeréséről most nem lesz a napirenden, elhalasztottuk február 22-23-ai ülésünkre, és ebből kifolyólag Katarzina Pietricka lengyel állampolgár petíciójával fogunk kezdeni, és a 2114 per 2014-es és a 2449 per 2014-es petíciókról van szó. Krisztóf Belusz itt van velünk, nem tudom, hogy itt van? Nincs itt, de mégis. Jó, akkor szeretettel köszöntöm, és parancsoljon, 5 percre megadom a szót. Witam wszystkich serdecznie. Złożyłem tutaj petycję. Zwracam się z Üdvözlök mindenkit. Egy petíciót nyújtottam be. A cél az, hogy a saját váltót a munkajog betiltsa. Az én történetem a következő. 2008-ban technikus munkatársként alkalmaztak engem egy ablakokat gyártó vállalatnál és azt mondták, hogy egy kitöltetlen saját váltót kell aláírnom, az 5000 eurós károkra, hogyha az én tevékenységem következtében károkat okozok, akkor ezt, az, ennek a költségeit valahogy állni kell. És a, az említett váltó bal egyenlítettem volna a, ki a költségeket. Elnök asszony szól, úgy tűnik, hogy valamilyen gond van a tolmácsolással. Megpróbáljuk még egyszer, tessék. Adelante. Vekszem, miał być zwrócony na zakończenie naszej współpracy, jednak... Tehát a munka viszony végén visszakaptam volna ezt a váltot, de ez nem így volt. A vállalatot be kellett perelnem, a bíróság révén kellett visszakérnem a váltot, A gyártó, a gyár azonban azt állította, hogy ők megsemmisítették ezt a dokumentumot, viszont én nem tudom, hogy ez tényleg igaz-e, ha nem, így van, akkor előfordulhat, előfordulhat az, hogy a váltó harmadik személyhez kerül, mert a vállalat eladja azt neki. A bíróság 2011-ben, hogy a lengyel munkajog különböző rendelkezései tiltják azt, hogy a váltót garanciaképpen állítsák ki, olyan esetekre, eh, amikor a munkavállaló kárt okoz, és az által okozott károkat eh, ezzel térítik meg. A bíróság kimondta, hogy a rendelkezések ezt tiltják. És a munkajog területén ilyesfajta garanciát nem lehet eh, használni. A váltó értékpapírnak minősül. És a munkadó akinek a tulajdonában van egyesfajta váltó, felkérheti a munkavállalót, hogy egyenlítse ki az által okozott kár költségeit. Ha ezt nem teszi meg, akkor a, munkavállaló, a munkadó bíróságon még mindig érvényesítheti az igényeit. Ez a munkadó megoldása hosszadalmas bírósági eljárásokkal meg lehet oldani, nem is kell megindokolnia a munkavállaló hibáját, vétkességét. És ha, ha valaki, egy harmadik fél megszerzi ezt a váltot, akkor követelheti a változszereplő összeg megfizetését. Az nem engedett, nem megengedett, hogy munka vállalók ilyen váltokat állítsanak ki, nincsenek konkrét szabályok, amelyek erre vonatkoznak, de a helyzet az, hogy jelenleg a munkaadónak sok lehetősége van arra, hogy a munkadótól az okozott károkért, vagy az okozott károk költségének a megtérítését követelje. Ha a munkaadó azt mondja, hogy a munkavállalót képzésre küldi, még akkor is van megfelelő garancia arra a helyzetre, hogy orvosolják a kárt abban az esetben, hogyha a munkavállaló nem megy el a képzésre. Ami pedig a szobanforgó váltókat illeti, ez gond. A munkaügyi felügyelőknek pedig nincs eszköz a kezükben, hogy eljárjanak. Nincs joguk ahhoz, hogy a munkavállalókat felkérjék arra, hogy hagyjanak abba az ilyen gyakorlatokkal, és nem is nyilváníthatják semmisnek ezeket a váltókat. Ennek következtében a munkaerőpiacon, ha valaki tényleg szeretne megkapni egy állást, kénytelen aláírni egy ilyen váltot, annak ellenére, hogy nem tudja, hogy ennek milyenek lesznek majd a következményei. Ez a jelenség most már tömeges jelenségnek számít nálunk, és a munkavállalók olyan helyzetbe kerülnek, hogy kizsákmányolhatóak lesznek. Ha a munkavállaló bíróság előtt próbálja meg érdekét érvényesíteni, akkor ennek nagyon magasak lesznek a perköltségei. Ezeket a váltókat ki lehet használni. A munka vállaló ellen irányuló lépésekről van itt szó, ezért kérném szépen, hogy tiltsák be az ilyesfajta váltók alkalmazását. Köszönöm szépen! de los pagarés en blanco o instrumentos A parlament eh, szolgálatától van valaki itt, eh, és ő egy tanulmányt is elkészített, tessék, ismertesse a helyzetet. Uh, honorable members, I would like to thank you. Tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésükre. Először is szeretném elmondani rögtön az elején, hogy független, nem részrehajló jogi tanulmányt próbálok itt felvezetni, ugyanakkor ez jogi értelemben nem kötelező érvény a parlamentre nézve. Három dologról beszélnék röviden. Először is a jogi aspektusait említeném. A, arról, hogy a, a váltók használata Lengyelországban um, hogyan alakul. Második az EU hatásköre, hogy tehetünk-e valamit az alapszerződés értelmében. A harmadik pedig az Európai Parlament kutatószolgálata által végzett összehasonlító tanulmány. Először is a váltók Vexen, Left de Change, hogy a német franciákat is használjunk, ezek teljesen abstrakt váltók, amelyet az 1936-os törvény szabályoz, a lengyel törvények értelmében Bianco formában is használhatóak, tehát a hitelező tölti ki, ahogy mekkora összeget ad kölcsönbe, és a, a, a, a The last uh, transferee of the... A munkavállaló pedig ezt az összeget kapja meg. Alapvetően itt tehát ez alapvetően a, a munka munkáltatónak könnyű a helyzete, a munkálónak ugyanakkor nagyon nehéz a helyzete, hiszen az egyikre aktív, másikra passzív szerepe hárul. ahogy a, mm, mivel a lengyel munkatörvénykönyve explicit módon nem szabályozza ezt a kérdést, nem tiltja, nem engedi meg. A legfelsőbb bíróság a hosszú ideig alapvetően elfogadta a váltók használatát. A 80-as években, még a kommunista időszakban jóváhagyta a legfelsőbb bíróság, és 30 éve folyamatosan, hallgatólagosan jóváhagyta ezt a gyakorlatot. ...2011-es bírósági határozata azonban kimondta, hogy a munkatörvénykönyvének ellentmond a Bianco váltók használata. A alsó bíróságok követik ezt a joggyakorlatot, ugyanakkor, ahogy azt a panaszos eh, elmondásából megtudhatók illetve a sajtóközleményekből, nem szűnt meg teljesen eh, ez a gyakorlat. A legfelsőbb bíróság 2000 11-es jogegységi határozata nem kötelező érvényű, hiszen precedens jog nem működik nincsen Lengyelországban, sőt magára a legfelsőbb bíróságra sem kötelező érvényű igazából ez a jogegységi döntés. Ezért alapvetően ezt nem szabályozza semmilyen módon a munkajog. Még ha azt is gondolnánk, hogy a munkatörvénykönyv szerint ez illegális, a különböző polgárjogi, a polgárjogi értelmében, és így a polgárjogi munkáltatói szerződések értelmében teljesen legális ez a gyakorlat. Tehát még akkor, hogyha a munkatörvénykönyve ezt tiltja, hogyha valakit egy teljesen szabványos polgárjogi szerződéssel alkalmaznak, akkor továbbra is jogszerű a látók használata. Van-e hatáskörre tekintetben az Európai Uniónak? Az Európai Unió csak a ráruházott hatáskörökkel élhet, tehát konkrét hatáskörrel kell rendelkezni ahhoz, hogy bármit is tegyen. Az említett kérdés a munkavállalók védelme, hiszen alapvetően amikor megszűnik valakinek a munkaszerződése, akkor használják ezeket. Erre vonatkozóan a szerződés 153-as cikke releváns, amely egy kiegészítő hatáskörről beszél. Ugyanakkor a 153-as cikk kettes bekezdésében olvashatjuk, hogy explicit módon megfogalmazza a szerződés, hogy irányelveket fogadhat el ebben a témában, és ahogy az a kiegészítő hatáskörök esetében ez teljesen bevett gyakorlat, az Európai Bizottság ajánlásokat adhat ki. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a rendkívüli jogalkotási eljárást alkalmazandó, tehát egy hangulat kell döntést hozni a tanácsnak, illetve az EP-t csak konzultálni kell. Persze a passzarel az áradék miatt a rendes jogalkotási eljárás is átállhat az Európai Unió ez ügyben. A szubszidiaritás és az arányosság elvei értelmében az EU bármiféle fellépése indokot kell, hogy legyen, tehát meg kell mutatni, hogy a tagállamok nem képesek megoldani ezt a problémát, vagy hogy az unió szintjén történő fellépés hatékonyabb lenne, és az arányosság elve értelmében az elfogadott intézkedések nem mennek túl azon a mértéken, amely a 153-as cikkben lefektetett célok eléréséhez kívánatos. Hozzá kell azt is fűznünk, hogy a, itt az alapjogi kartát, az alapvető jogok kartáját is figyelembe kell venni, hiszen ez alapvetően a Bianco váltók potenciálisan nem összeegyeztethetőek a védelmi jogával illetve a munkavállalók méltósághoz való jogával. Ugyanakkor a kartásosorban sorban az intézményekre vonatkozik, a tagállamokra csak az uniós jog végrehajtásában, de hogyha egy irányelvről beszélünk, akkor már is eh, releváns és alkalmazandó a karta vonatkozó része. Végezetül, van még két vagy három percem, röviden beszélnék egy pár szót eh, arról az összehasonlító tanulmányról, amelyet én magam koordináltam. 11 tagállam szakértői elemezték a saját hazájukban a helyzetet, hogy ez a Lengyelországban ismert probléma máshogy is előfordul-e. Nyugat-európai úgynevezett régi tagállamok esetében is vizsgáltak ezt a Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország és Egyesült Királyság esetében. Kelet-Európában Bulgária, Horvátország, Lettország, Litvánia és Románia esetét vizsgáltuk. Ami a nyugat-európai vagy, old, vagy régi tagállamokat illeti, úgy tűnik, hogy eh, nem okozott problémán. Francia szakértő eh, szerint a francia bíróságok mindig vizsgálják, hogy a munkavállaló eh, hibájáról van-e szó. Németországban, a másik három országban ismert ez a gyakorlat. Az egyetlen ország, ahol ez szóba jöhet, az az Egyesült Királyság, ahol bizonyos feltételek mellett a brit jog alapján lehetőség van arra, hogy akár egy egész időszakra vonatkozó teljes bérüket kártérítésként visszatartsák tőle. Cleveland versus Brula ügyben például azt olvashatjuk, aláírtak egy, egy olyan szerződést, miszerint ha a szerződés lejárta előtt felmond a munkavállaló, akkor a neki járó bér től megfoszthatják. Brula úr, aki egyébként egy lengyel munkavállaló volt, a brit bírósághoz fordult, de elvesztette a pert. Ami közép-kelet-európa helyzetét illeti, a bolgár szakértő szerint Bulgáriában is gyakran használják ugyanezt a az eljárást, miszerint Bianco váltókat alkalmaznak, használnak a munkádatói munkavállalói viszonyban, és általában a munkáltató javára ítélnek a perekben. Horvátországban jobb illegális ez az eljárás, Lettország, Litvánia esetében előfordul ez, a teljes jogi felelősségre vonatkozó szerződés beve gyakorlat lett Litvániában, miszerint a bizonyítás terhe alapvetően a munkálóra tolódik. lett ország esetében a polgárjog keretein belül anyagi jogi felelősségre vonatkozó záradékok szerepelhetnek a szerződésekben. Végezetül annyit hadd mondjak el, hogy az uniós jog által szabályozatlan területről beszélünk, így tehát jogsértési eljárás nem kezdeményezhet az Európai Unió. Mégis az uniónak van hatásköre az, az e MS 153-as cikk értelmében, és nem csak egy tagállamban, hanem Bulgáriában, illetve részben az Egyesült Királyságban és Franciaországban is előfordulhat ugyanez a gyakorlat. Én szerettem volna tényleg volna elmondani. Su extenso y preciso informe por adaptarse al tiempo. Köszönöm ezt az összefoglalót. Morielin a bizottság képviselében a foglalkoztatási főigazgatóságtól. Most ő kap szót 5 percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a két petíció benyújtónak, hogy felhívták az Európai Bizottság figyelmét erre a jelenségről, erre a jelenségre, és köszönöm az elemzéseket is, az összehasonlító elemzéseket. Nem fogok visszatérni a jellemzőkre, tehát a, a levélváltásra sem, meg a váltók jellemzőire sem és először is a foglalkoztatók, azaz a munkaadók kényszerítik a dolgozókat, hogy ezeket a, a váltókat a, a munkavállalók alá írják, és azt mondják, hogy majd a, a szerződés lejártával visszaadják nekik, de hogyha nem kapják meg, akkor nem tudják a jogaikat teljes mértékben gyakorolni. És azt is konstatáltuk, illetve két különböző dolgot konstatáltunk, ahogy mondta a szakértőnk is, hogy nincsen semmilyen olyan közösségi eszköz, amely ezzel a kérdéssel foglalkozna, ezzel a témával foglalkozna. Itt mondjuk valóban a szubszidiaritás is felmerül, és a másik pedig, hogy van már egyfajta tiltás ugye Lengyelországban, mert a lengyel munkatörvénykönyvben nagyon konkrét, és tiltja ezt a gyakorlatot. hogy számunkra itt arról van szó, hogy a nemzeti kormánynak kell végrehajtani a, a szabályokat, mert lehet látni, hogy itt nincs ellenőrzés, tehát végre kell hajtani a szabályt. A lényeg, hogy akkor legyenek vizsgálatok, a munkaügyi felügyelőség járjon el, és egy tovább, tehát hogy ezt a gyakorlatot, ami illegális, ne lehessen használni. Ez a hatóságok felelőssége, a nemzeti hatóságok felelőssége. Ahogy mi elmondtuk, tehát ezekből az okokból fakadólag a, bozo- a bizottság nem tud fellépni, nem tud beavatkozni, és egyébként pedig az igényeket fel kellene mérni, hogyha ennek az eszköznek a hiányát említik, tehát azt kellene tudni, hogy pontosan akkor mi lenne annak a célja, amit, annak a dokumentumnak a célja, amit elküldtek nekünk, tehát több különböző jogalapot is javasoltak, de itt tulajdonképpen arról függ, attól függ minden, hogy milyen célt kívánnak elérni, és akkor ehhez lehet igazítani a jogalapot, mert látszik, hogy az Európai Unióban egyébként nem nagyon használják ezt a gyakorlatot, akkor is nyilván, hogyha értjük, hogy az érintett személyek életét azért ez komolyan megnehezíti, tehát hogy súlyos károkat okoz. Köszönöm. Muchas gracias, señora Köszönöm szépen. A bizottság képviselőinek megköszönöm, és akkor most a képviselőknek, az európai parlamenti képviselőknek adom meg a szót. Parancsoljon, Interá asszony. Przewodnicząca, że jest to nielegalne, illegalne. Hát e, itt van a kutya elásva. Legális és illegális is egyben ez a helyzet. A bíróság határozata azt mondta, hogy egy nem legális gyakorlatról van szó, viszont a bíróság határozata nem kötelező hatályú, hiszen a munkaszerződések esetében kereskedelmi bíróságra mennek az érdekelt felek. Beusz úr azt mondta, hogy a munkafelügyelőknek nincs eszköz a kezükben arra, hogy ezeket, ezt a jelenséget ellenőrizzék, és nem tudnak szankciókat sem kiróni, hiszen nem létezik a tilalom. Másrészt pedig ezt az egészet nem létező problémának tekintik. Korábban elkezdte a munkát a parlament, hogy a munkajogba be lehessen emelni ezt a helyzetet, de aztán a jelenség széles körülsége miatt abba hagyták ezt a munkát. Általában a jogot nem ismerő személyek esetében használják ezt a váltót munkáltatók. Beusz úr ide fordult, jogi tanácsadást kért, viszont a többségnek nincs pénze a jogi tanácsadásra, és nem tudják, hogy legális vagy pedig illegális ez a gyakorlat a munkavállalók a saját elképzelésük szerint tölti ki a váltót egy számukra megfelelő összeggel. Sokszor ez az összeg igen magas. Így nem hivatkozhatunk a jogra, mert konkrét jogszabályok nem léteznek. Hivatalos kérést nyújtanék be. Azt mondom, hogy egy széles körben alkalmazott gyakorlatról van szó, megalázó a munkavállaló számára, gyakorlatilag rabszolgává teszi a munkavállalót. Azt mondjuk, hogy a petíció maradjon továbbra is nyitva. Kérnénk, hogy a szakbizottságunkat tájékoztassák Harmadsorban a lengyel kormány munkaügyi miniszteréhez küldjünk állásfoglalást erről a helyzetről, és kérjük ki a kormány, lengyel kormány véleményét, mondják el, hogy hogyan kívánnak ennek az ügynek a végére pontot tenni. Szeretnénk, ha a bizottság egy irányelv vagy rendelet tervezetre vonatkozóan javaslatot tenne. A, az, hogy rendezni lehessen ezt a gyakorlatot, melyet régen a kommunista országokban alkalmaztak, illetve volt kommunista országokban, most is alkalmaznak. Kérném, hogy segítsük az új tagállamokat abban, hogy megszabaduljanak a kommunizmus maradványaitól. También la señora Sanuka. adelante. Sanuka asszony. <clears throat> Thank you, first of all, I... Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönök a pana... köszönetet szeretnék mondani a panaszosoknak, hogy ezt a fontos kérdést fölvetették kollégám által elmondottakkal egyetértek. Az 1936-os jogszabályokra vonatkozott Lettországban, az én hazámban nagyon hasonló a helyzet, hiszen ott is az történt, hogy a 37-es, 37-ben érvényben lévő PTK-t állították vissza rendszerváltást követően, illetve hát ezeket a részeket nem módosították, így ezek ellentétben állnak, vagy ellentmondanak a modern jogszabályoknak. Éppen ezért egyetértek azzal, hogy a foglalkoztatás ügyi szakbizottságnak küldjük meg ezt a levelet, ahol egyébként én tag, potag is vagyok. Nagyon fontos lenne megvizsgálnunk ezt a helyzetet alaposabban is a megfelelő fórumon. Csak Lengyelországra akarnák koncentrálni. Hát persze, ez fontos ez, hogy a lengyel hatóságoknak írjanak, de hát a petíciót magát nyitva kell tartani, és érdemes eh, lenne eh, több országra kiterjedő megoldást találni. Köszönjük, Valensza úr. Köszönöm, elnök asszony teljes mértékben támogatom, amit elhangzott. A prezentációból hallhattuk, hogy nem csak lengyel probléma ez, hanem az egész keleti blogban probléma ez. Countries, so definitely this is something that we can use. Uh, hát mindenképpen uh, példaként használhatjuk ezt. Kiterjedtebb tehát a probléma, nem csak egy tagállamot érint, nem csak lengyel belügyez. Amit Peter asszony javasolt, ezt én is támogatom. Szerintem ez a javasolt három lépés teljesen indokolt és helyes. További elemzést tartok én is kívánatosnak, hogy lehet egyszerre jogszerű és jogszerűtlen valami. Ez egy jogilag tarthatatlan helyzet, ez nem maradhat így. Fontos lenne, hogy valami megnyugtató megoldást találjunk erre a problémára. Perdón? Ah, creía que había. Köszönjük. La palabra por dos minutos y... Most pedig a panaszosnak adom vissza a szót kettő percre, hogyha szeretne zára, zárásképpen elmondani még pár dolgot. Ja myślę, że już wszystko zostało powiedziane w tym temacie. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt hiszem, hogy már mindent elmondtak. Kérném szépen, gondolják át, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a problémával uniószerte. Gond az, ha a munkadó a munkavállaló váltóját továbbadja harmadik felek számára a munkavállaló nehéz helyzetbe kerülhet. Én úgy érzem, hogy mindent elmondtam már. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A petíciós szakbizottság nevében köszönöm, hogy ide fáradt, elfáradt hozzánk, és ismertette ezt az esetet. Ez nagyon fontos. Meghallgattuk a kutatószolgálat véleményét is, és úgy érzem, hogy egyet tudunk érteni abban, hogy mit kell tennünk a továbbiakban. A petíció nyitva marad, és az EMPL szakbizottsághoz továbbítjuk ezt a jelentéssel együtt, az EMPL szakbizottság pedig meg fogja ezt vizsgálni. Igen. Helyzetelemzésről van szó, ezt adjuk tovább. Itt nem arról van szó, hogy valami nem egyszerű a helyzet, mert valami, olyas valamiről van szó, ami legális és illegális. Fel kell vennünk a kapcsolatot a lengyel hatóságokkal, és világosan ki, meg kell nézni azt, hogy miért létezik ez a helyzet, hogy mit kell tenni, milyen konkrét határidőkkel. Rendben? Ha egyetértenek, így fogunk eljárni. Köszönöm szépen! Köszönöm, Bilosz úr. Akkor most lépjünk tovább, nézzük a következő petíciót. Cristobal Aguado Laza fogja ezt ismertetni. A Valenciai Gazdák Szövetségének nevében nyilatkozik, növényvédőszerekről lesz szó. A petíció benyújtója Cristobal Aguadolaza itt van. 5 percet adok arra, hogy ismertesse a petíciót. Köszönöm, jó napot kívánok! Három petícióról van szó tulajdonképpen. Először is az állat és növényegészségügyi gyorsított eljárásokkal kapcsolatban, mert látjuk azt, hogy az aktív növényvédőszerek használata mennyire problémás. Ez tehát ez az úgynevezett kisebbségi termények problémájával nem foglalkozik. A kölcsönös elismerési rendszer egész egyszerűen nem működik. Az Európai Bizottság szerint a tagállamok nem tartják tiszteletben ezt a e, rendszert. E, rezisztencia van kialakulóban azért, mert e, ugyanazokat a szereket használjuk, ezért úgy érezzük, hogy mindenképpen e, bizonyos aktív e, anyagokat mindenképpen be fognak e, tiltani. A tagállamok és a bizottság között nincsenek például a jelentős kizettség tekintetében nem tudnak megállapodásra, megegyezésre jutni, illetve a tagállamok és a bizottság, amíg nem állapodnak meg, addig ez senkinek sem jó. A második petíció a harmadik országból érkező termékekre vonatkozóan egyre szigorúbb szabályokat vezet be az Európai Unió. A, a kártevők tekintetében nagyon reméljük, hogy ez az állásfoglalás tartalmilag jóval határozottabb lesz, de amennyiben szükséges, a bizottság meghozza a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ne fordulhasson az elő még egyszer, amely mint a múltban, amikor is a rendeletben igen komoly hiányosságok voltak, és megfelelő védelmet nem garantált. Reméljük, hogy a jövőben az Európai Bizottság majd biztosítja a megfelelő védelmet. Sajnálatos módon ez korábban jó néhány konkrét kártevővel kapcsolatban, például az Afrikából érkeződő rothadással kapcsolatban ez nem volt így. A Argentinából és Uruguayból jó néhány ilyen kártevő érkezett. Káosz szélén állunk, egyre romlik a helyzet az Európai Unióban. a citrusféléket támadók, kártevők Spanyolországban és Portugáliában egyre komolyabb fejfájást okoznak a gazdáknak. Összesen 19 előfordulását jegyezték fel ennek az elmúlt évek során. Az Európai Unió hivatalos közlenye is beszélt erről, 2009 és 2015 között legalább olyan, legalább 8 ilyen növény betegség támadta meg Európát. Gyakorlatilag minden hetedik hónapban egy újabb ilyen probléma üti fel a fejét. Kérdés tehát, hogy az EPSA elemzése alapján, vagy a bizottsági javaslat alapján hoznak meg ilyen döntést, hogyha döntést vették végül, de nem utolsó sorban, az növény védőszerek maradék eh, eh, maradványértékével kapcsolatos tolerancia hogyan alakul, majd úgy érezzük, azt mondják, hogy eh, ennek a megszüntetése uniós eh, jogba ütközne. Mi ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a eh, reciprocitás kellene, hogy itt vezessen bennünket, hogy ugyanazon a piacon mindenki ugyanolyan feltételek mellett tudjon forgalmazni. Representantes de la Comisión. Köszönjük az Európai Bizottságtól többen is érkeztek, elsőként Patricia Piton. Tienen ustedes en torno a cinco minutos para trasladar. Majd a kollégája. Összesen 5 perce van, kérem, hogy osszon meg velünk a rendelkezésre álló információt. Igen, köszönöm elnök asszony, köszönöm a szót. Először is az első panasszal foglalkoznék. az Európai Bizottság a régebbi rendelet visszavonásával kapcsolatban információt már nyújtott. Teljesen új a 2009-es rendelet értelmében a jogi keret. 2011 óta hatályos ez általában az engedélyeztetési és jóváhagyási eljárás is teljesen átalakult, ahogy a panaszosok is elmondták, a tagállamok kölcsönös elismerési rendszer, amelyet az Európai Bizottság is figyelemmel kísér. Nos, mi természetesen ami a kisebb felhasználók problémáját illeti. Nos, a koordinációs eszköz elkezdte működését. Erről a jelentés nem sokára elkészül. Alapvetően azt szeretnénk, hogyha vegyi és nem vegyi jellegű technikákkal kapcsolatos információt cserélnének, egy óriási adatbázis létrejött lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy az ilyen kisebb növényekkel kisebb méretekben termesztett növényekkel kapcsolatos kártevők információját egymással megosztják. Form the petitioner on the, the fact that... Uh, Panaszost szeretném tájékoztatni, hogy a rendelet egyes részein lehet még javítani, éppen ezért a 2009 396-os rendelet értelmében és a REFIT céljainak megfelelően, illetve a deregulációs céloknak megfelelően vizsgáljanak a lehetőséget, hogy a jövőben ezt vizsgálja természetesen a megfelelő konzultáció mellett, amelyet már ez év vég előtt szeretnénk megindítani. Ami a harmadik részét illeti az importtolerancia elvét, illetően. Nos, ez az import tolerancia, ez a nemzetközi kereskedelem egyik alapvető elve. Az harmadik országból Európába érkező termékek esetében csak akkor alkalmazzuk ezt, amikor ez emberi fogyasztás szempontjából veszélyt nem jelent, illetve amennyiben bizonyított eh, az emberi felhasználás szempontjából a biztonsága. Ennyit szerettem volna elmondani, most pedig megadnám a szót, átadnám a szót a kollégámnak, aki majd a petíció második részéről beszélne. Nos, Argentinából érkező gombás megbetegedés támadja a citrusféléket, amelyek, amely tulajdonképpen ilyen fekete pöttyök formájában jelenik meg a termésen. Nos, vizsgáljuk a helyzetet a lehető leg súlyosabb a legsúlyosabb, legszigorúbb szabályokat alkalmazzuk, kates karanténba helyezve ezeket a, a fertőző citrusféléket. Szeretném elnök azt mondani, ha egy-két egy, percet még kaphatom, látom az öt perc lejárt. Tehát a screeninggel kapcsolatban tiszt tisztában vagyunk vele, hogy a Galiciában, Spanyolországban, illetve Portugáliában a vektort megtalálták, de magának ennek a, a, a betegségnek, a citrusféleket támadó betegségnek előfordulásáról nem tudunk. Tehát természetesen vannak vészterveink, de mm, amennyiben szükséges, készállunk arra, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket. Egyelőre azonban nem tudunk ilyenről. Egyelőre, egyelőre éppen ezért nem tudok annak szükségeséről, hogy beavatkozzunk. A legutóbbi trialógus szeptemberben került sor. Amennyire tudom, az importszabályokat szigorították, egész addig, ameddig egy teljes kockázat vizsgálatra nem kerül sor, addig nem tudjuk, nem tudunk többet tenni. Minden esetben a beérkező zöldségek és gyümölcsök növényegészségügyi vizsgálatát igazoló okirattal lehet csak behozni ilyen termékeket. Pitón, eh, Megköszönöm önöknek, most pedig a képviselőknek adok szót. Először, Jalasszony, köszönöm szépen, elnök asszony, először is megköszönöm a petíció aláíróinak, hogy ezt a kérdést benyújtották ide az Európai Parlamenthez. Két megjegyzésem van a benyújtott kérdésekkel kapcsolatban. Harmadik országokban lehetnek mindenfajta betegségek, és így tovább, tehát az erre vonatkozó szabály az helyes. Reméljük, hogy a bizottság meg tudja oldani a felmerült problémákat, amelyek a jelenlegi rendeletben még megvannak. Ahogy mondják az aláírók, hogy a mostani rendelet, illetve a politikai döntések oda vezettek, hogy ilyen jelenségek jelentek meg. Tehát ezt a petíciót nem érdemes még lezárni, hanem érdemes várni, várni, hogy a rendelet hogyan alakul, és hogy a változtatásai működnek-e, vagy sem. Tehát én azt javaslom, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Azt egyébként teljesen jogosan lehet kérni, hogy a harmadik országokból importált termékek ugyanolyan feltételeknek feleljenek meg, mint a mi nálunk termelt, termesztett termékek. Tehát Remélhetőleg így meg lesznek azok az eredmények, amelyeket az, a petíció aláírói kérnek. Mondom még egyszer, mivel nem megoldott az ügy, ezért javaslom, hogy tartsuk nyitva a petíciót, várjuk a rendelet változásait, és így tovább. Köszönöm, mondja az elnök úr, és Mátó képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm először is mindenkinek. Hát nyilván a népárt is támogatja az elhangzottakat. A bizottság hozzászólása az tulajdonképpen megvilágította ezt a három témát, de azért ez a három kérdés egyáltalán nem újdonság, már régóta tudjuk. Az Európai Unió drasztikusan fellépett az ilyen aktív eh, anyagokkal szemben, de létrejött egy probléma, van ellenállás, ahogy mondják a petíció aláírói is, vagy benyújtói is. Gyakorlatilag nem történik semmi. És nem hatékony nyak azok az intézkedések, amelyeket létrehoztak. Az is elhangzott, hogy van egy adatbázis, és hogy jobban kellene koordinálni, és így tovább, és akkor meg lehet találni a megoldást. Hát én nem értem, hogy most akkor ez a válasz, ez most pontosan mit jelent a közeljövőben, akkor mit, mit, mit fog történni? Tehát mondjuk 2005. szeptember óta mi történik, és hogy mi van a, mi van a, a projektekkel, ne, ö, amelyek az ilyen aktív anyagok rendelkezésre állásáról szóltak. Még egy kérdés. Vannak itt maximális határértékek, ugye, hogy mennyi maradvány, szermaradvány lehetséges, és ezeket alkalmazni kell. A kölcsönösség elvét kellene alkalmazni. Az Európai Unió a szermaradványokra vonatkozóan ugyanilyen normákat alkalmazzon a harmadik országokból importált termékek esetében is. Nem lehet, hogy az itteni termelőktől szigorúbb feltételeket, feltételek teljesítését várjuk, mint a harmadik ország beliekétől, és aztán harmad sorban pedig ugye a bizottság beszél a rendeletről arról, hogy, ma, hogy év végén a rendeletet felülvizsgálják, vagy átértékelik, na de mi fog történni az év végéig? Mi lesz, továbbra is jön majd a harmadik országokból ez a gyümölcs, amely nem felel meg a szermaradvány kövre vonatkozó feltételeknek? Szerintem azonnal kellene lépni, nem kell megvárni a konzultáció végét, ahogy ezt a bizottság mondja. Jó, hát nagyon helyes, hogy van ilyen konzultáció, ez nagyon hasznos, de hamarabb kellene reagálni valamit, hogy ezeket a maradványokat, korlát, maradvány, maradványokat korlátozzuk, és aztán ezen kívül nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy milyen kock, milyen kockázatok vannak. Tehát itt rengeteg betegség megjelenhet, mint az antraknózis, ami egy nagyon veszélyes betegség, és ez súlyos kockázatot jelent. Tehát ennyi lenne. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony Mátó úrnak. Nem tudom, hogy van-e még valami, amit a bizottság mondani szeretne, hogy tisztázzon egy-két dolgot, vagy hogy reagáljon a felvetett kétségekre, kérdésekre? Vagy szeretnének újra szólni? Parancsoljanak, akkor átadom önöknek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak egy percben gyorsan tisztáznám az új rendelettel kapcsolatos dolgokat, és hogy milyen intézkedéseket hoztunk. Volt konzultáció már a rendelet tehát mielőtt a bizottság benyújtotta a javaslatot, az, és részletesen megvitatta már a parlament és a tanács is, ezt is az a megállapodás született, hogy az import, az importrendszerre vonatkozóan, hogy ez továbbra is kockázat alapú lesz, tehát hogy arányosan lépjünk fel, és kockázat alapú módszert alkalmazunk, de legyünk ugyanakkor proaktívak nem lehetséges és nem elfogadhatatlan a tagállamok, az érintettek és nagyon sok képviselő számára az, hogy egész egyszerűen befejezzük az importot, tehát betiltsuk az importot. Ez nem megoldható, de van persze kockázat, hogyha vannak problémák, említettem Argentína vagy Uruguay problémáját, vagy az, hogy például az Ázsiából származó zöldségekkel is voltak gondok, ugyanúgy, mint más alkalmakkor meg tudjuk hozni ilyenkor is a szükséges intézkedéseket, és be is tudjuk tiltani bizonyos növények importját, hogyha a kockázat elemzés alapján kiderül, hogy elfogadhatatlan növényegészségügyi kockázatot jelentenek az Európai Unió területére. Köszönöm szépen. Most akkor a befejezés előtt két percre visszaadom a szót a petíció benyújtóinak, amennyibe szeretnék. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kölcsönös elismerésről azt mondja a bizottság, hogy a jövőben majd mindjárt minden megoldódik. Na de hát évek óta küzdünk ezzel a nehéz helyzettel. És ne, nem mondta, hogy most akkor milyen kritériumok alapján fognak dönteni, tudományos kritériumok alapján, vagy politikai kritériumok alapján. És ez engem aggaszt. És a harmadik dolog pedig, hogy a tisztességtelen verseny nem oldódik meg, ugyanis a harmadik országokból származó termékek, azok más feltételeknek kell, hogy megfeleljenek ahhoz, hogy az engedélyt megkapják, mint a mi termékeink. Köszönöm! Közben megérkezett kollégánk, aki szintén szeretne hozzászólni. Gracias, Presidenta. Eh, disculpa. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sajnálom, hogy elkéstem. rosszul tájékoztattak a rendel kapcsolatban. Ez a petíció nyitva marad, ez jó, még akkor is, ha nem tudjuk teljes mértékben figyelmet követni. Lényeges az, hogy a hatóanyagokat csökkentették, és a jogszabályok a különleges intézkedések lépéseket is szabályozza, de hát ezeket a különleges lépéseket állandóan használják. És ez mutatja, hogy az irányelv nem működik megfelelő módon. Nem áll elegendő eszköz a rendelkezésre, nem áll elegendő eszköz a rendelkezésre ahhoz, hogy a kutatást támogassuk. Holott ez nagyon fontos lenne nagyon-nagyon lényeges, hogy támogassuk ezt a területet. Vannak olyan régiók és területek, ahol ezektől a szerektől függenek, ezektől a termékektől. Rájuk nézve ez na, külön nagyon fontos. És emellett elhangzott nagyon sokszor, hogy igazságtalan versenyhelyzet az, amikor ránk más szabályok vonatkoznak, mint a, azokra, akiknek a termékeit behozzuk, és nekik is tiszteletben kell tartani a környezetvédelmi szabályokat is. Köszönöm szépen, Sebastian úr! Következtetésképpen, hogy szeretett volna Mátor úr valamit még mondani? Igen, nagyon-nagyon röviden. Elfelejtettem valamit hát lehet, hogy Oroszország nem lenne jó példa, de a végső döntéssel kapcsolatban elmondanám azt, amit Albiol kolléga is. Természetesen maradjon nyitva ez a petíció, de talán kicsit tovább is mehetnénk. Forduljunk a bizottsághoz, mondjuk a bizottságnak azt, hogy találjanak megoldást, hogy meg kell oldani ezt a helyzetet egyelőre nincs megoldás, nincsenek a hatóanyagokra nézve alternatívák sem. Ami pedig az alapokat illeti, hát lehetetlen a helyzet, nem folytathatjuk így. Nem mondhatjuk azt, hogy, hogy kölcsönösen kell megoldani, és ennyi, ennél többet kell tenni. Köszönöm. Már következtetésképpen elmondtam, hogy mindannyian egyet tudunk érteni a helyzettel, amíg a rendeletet kiértékelik, addig nyitva marad a petíció. Petíciós bizottságként a rendelkezésünkre álló lehetőségeket kimerítettük. A bizottságnak pedig azt mondjuk, hogy bár nem tudjuk, hogy a folyamat mikor zárul, de jó lenne, ha kapnánk egy frissített változatot arról, hogy mi lesz a sorsa a rendeletnek, hogy néznek ki a határidők, stb. És szeretnénk tudni azt, hogy hogy néznek ki az illetékességek, hiszen itt nem csak mezőgazdasági és környezetvédelmi kérdésekről van szó, hanem versenyjogi kérdésekről is, és ezért, ha egyetértenek velem, tisztelt kollégák, akkor azt mondom, hogy küldjenek nekünk egy helyzetleírást, és hogy foglalkozzanak ebben a jelentésben a versenyaspektusokkal is. Egyetértenek ezzel? Jó, csodálatos. Aguado úr, nagyon köszönjük, hogy és tartjuk a kapcsolatot ebben a témában. Bien, y como... És akkor lépjünk tovább. Nézzük a ma délutáni harmadik petíciónkat. Ángel Hernández Lorenzo úr van itt Spanyolországból. A Puertas Norma gyár felszámolásáról van szó Szóriában, Spanyolországban. Ángel Hernández Lorenzo úr itt van, ha jól tudom, ugye? Üdvözlöm, és öt perc alatt adok arra, hogy ismertesse az esetét. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, elnök asszony. 2013 márciusában egy petíciót nyújtattunk be a Poetas Norma gyár felszámolásával kapcsolatban. San Leonardo van a Castilla y León régióhoz tartozó helyiségben van ez a gyár. A Comarca de Pinares 23 községből áll, 15 ezer lakos, 1500 négyzetkilométer, és a fő tevékenység az erdőgazdálkodás ennek a régiónak. Innen származnak a gyár nyersanyagai is. 800 alkalmazottja volt ennek a gyárnak. A Jepven, Jepven, Amsterdami székhelyen rendelkező gyár leányvállalata volt ez. A régebben ez volt az egyik legmodernebb gyár. A Castilla León régió 2,5 millió euróval támogatta ezt a gyárat. ...2011-ben a csődöt jelentett, és elindították a felszámolási eljárást, a eljárást 2013-ban. Egy különleges engedélyt kaptak, a berendezéseket a különböző befektetők, részvényesek, stb. szerezték meg, vásárolták meg. jelenleg 250 munkatárs dolgozik ebben a gyárban. A likvidációs eljárás azt mutatja, hogy a Gerwen vállalat a hm, cég stratégiája alapján döntött a leányvállalat felszámolása mellett és a termelés áthelyezése mellett, egy sor olyan döntést hoztak meg, melyek csődhöz, illetve felszámoláshoz vezettek. Az európai parlamenti képviselők és más képviselők révén elértük azt, hogy 2013-ban egy foglalkoztatási megállapodást írjanak alá. 800 személy volt ebben érintett, a Gelden Európa csoporttól közvetlen kártérítést kaptak ezek a személyek a menesztés miatt. A vállalat 500 500 millió eurót egy alapba tettek bele. A bizottság 2014-es döntését követően globalizációs kiigazítási alapra vonatkozó döntését követően a konfliktust különböző tárgyalások révén megoldották, de maga az ügy mutatja, hogy az európai jognak vannak hiátosságai, és úgy gondoljuk, hogy a határokon átnyúló inszolvenciát sem szabályozzák megfelelő módon az európai jogban. Gondok mutatkoznak a vidéki területen a munkavállalók védelmével kapcsolatban, és ezért az európai jogalkotónak ezzel foglalkoznia kell. A 383 per 2013-as rendelet rendelkezik a vállalat csoportokról, és ezt kimondja, hogy ha vannak párhuzamos inszolvencia eljárások különböző entitásokra, amelyek ugyanazon csoport tagjai, akkor azokban az esetekben a párhuzamos eljárásokat egymással össze kell fogni, és el kell kerülni a forum shoppingot. Viszont a rendelet nem kezel más olyan problémákat, amelyeket pedig kezelni kellene. Még akkor is a jogilag független, de ugyanazon menedzsment alá tartozó csoportokról van szó, akkor is egyelőre különleges eljár, külön eljárások vonatkoznak. Ha csak az egyik vállalatot likvidálják, számolják fel, a másik pedig megmarad, és tovább létezik, akkor olyan helyzet áll elő, véleményünk szerint, amely ö, jogi szempontból hiátust jelent, hiszen az, hogy csak az egyik vállalatot számolják fel, az ö, azt is jelentheti, hogy a másik előnyökhöz jut. javasoljuk, hogy ugyanazon szabályok, vagy egységes szabályok vonatkozzanak az ilyen vállalatokra. Figyelembe kell venni, hogy egy csoporton belül a másik vállalattal mit történik, ha az egyik vállalatot fel, kell szá- fel akarják számolni, akkor megfelelő módon kell eljárni, és nem bizonyos csalást jelentő felszámolási eljárást kell alkalmazni, mely ö, csökkentve a költségeket. Elnök közbeszól, kérném, fejezze be a felszólalását. A híres Pedzser esetre utalnék, mely az OECD foglalkozott még 2012-ben. Úgy gondoljuk, hogy a vállalati szociális felelősségről szóló anyagnak foglalkoznia kell majd ezzel. Köszönöm szépen, Fernández úr! Mint ahogy ön is tudja, a petíciót átadtuk, vagy eljuttattuk a Juri Szakbizottságnak. Az, a Júli Szakbizottságban most nincs itt senki jelen, én el fogom nekik mondani azt, amit ön itt elmondott. A petíciójukat a jogi szakbizottság tudomásul vette, és a szakbizottság szerette volna elmondani, hogy együtt érez az azokkal a munkavállalókkal, akik elvesztették állásukat a gyárban. És szeretnénk felajánlani a segítségünket nekik, és családjaiknak a gyárat bezárták, és látjuk, hogy a régióra ez régióra nézve ez káros gazdasági hatásokkal járt. A petíciót benyújtó fél azt állítja, hogy a jelzven nem megfelelő döntéseket hozott, hogy súlyosbítsa a gyár, a leányvállalata inszolvenciás helyzetét. Azért, hogy a termelést ebből a régióból át tudja máshová helyezni panaszos azt mondja, hogy az inszolvenciáról szóló 1346-os rendeletet a, a ö, vállalat, az anyavállalat megszette. meg kell állapítanunk, hogy melyik a kompetens bíróság, hogy az eljárást elindítsák. Az alkalmazandó jog értelmében a bírósági határozatok alapján, ha egy adós csődöt jelent, akkor nem szabad, jelen esetben nem lehet összekötni ezt azzal, ami a petícióban szerepel. a hatáskör a tagállami hatóságoknál van, az illetékesség a tagállami bíróságokon van. Tehát a tagállami bíróságok dönthetnek. A jogi szakbizottság azt mondta, hogy ki akarják deríteni, hogy tényleg a tagállami bíróságok illetékességébe tartozik ez az ügy, vagy pedig nem. Ezt megjegyezvén el kell mondanom azt is, hogy a jelen esetben a van anyavállalat és a szakszervezet közötti megállapodás mivel sikerült egy megállapodást elérni, és mind a két fél aláírta ezt a megállapodást, a felek a megállapodásban elmondták hogy azt is, vagy aláírták azt is, hogy visszavonnak mindenféle jogi eljárást, amelyet elindítottak, és nem fogják a jeltvent vádolni. Így a szakbizottság úgy gondolja, hogy a gyártási egysége, a gyártási egységet öt befektető vásárolt meg, 2014. októberére az új gyár 130 alkalmazottat vett fel a korábbi gyár alkalmazottai munkavállalói közül. Mielőtt meghoznánk a döntésünket, hogy mi legyen a megadom a szót azoknak, akik szeretnének még felszólalni. Köszönöm, köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a panaszosoknak, akik itt vannak most. Ez konkrét példája egy általánosabb problémának, amikor van egy cégcsoport, amely a termelését áttelepíti, és a tevékenység egy részét kiszervezi a lányvállalataihoz, és felszámolja egyes részeit. Ez bizony nagyon gyakran család módon teszik, ahogy erre ez az eset is rámutat. Ez jó mutatja, hogy valóban valahogy szabályozni kell ezt a kérdést. Ez a konkrét példa azt hiszem ékesen bizonyítja, hogy joghézag van a határon átnyúló, a cégek határon átnyúló felszámolási eljárásának szabályozásában, és az egyes család felszámolási eljárásokkal szemben nagyon nehéz így fellépni. Ezért az a véleményem, hogy ebben a szakbizottságban nekünk nem marad más lehetőségünk, mint hogy valahogy ezt az Európai Bizottsághoz tovább utaljuk ezt a problémát, hiszen alapvetően az Európai Bizottságnak, mint a jogszabály eh, eh, kezdeményezőnek kellene valamit tennie vele. Nem tudom, hogy ennek mi a mikéntje és a módja, hogy ezt a petíciós szabizottságként egy ilyen levelet készítsünk a CSR, a Corporate Social Responsibility, tehát a cégek társadalmi felelősségvállalása egy nagyon égető probléma. Jó lenne, hogyha a panaszosok által elmondottakat máshol is figyelembe tudnánk venni. Egész egyszerűen nincsenek meg a normák, a szabályok, az eszközök és a foglalkoztatásügyi bizottságnak kell a CSR problémájával úgy érzem valamit kezdenie. Igen, köszönjük. egyet értek ezzel. Egyértelműen megmutatja ez, hogy hogy amikor közpénzekről van szó, akkor igenis nagyon oda kell figyelni erre európai szinten. Úgy érzem, hogy az Európai Bizottságnak is többet kell tennie annak érdekében, hogy felügyelje ezt a kérdést, hiszen itt európai pénzekről, támogatásokról beszélünk ebben a, ezen a konkrét területen. Itt a munkavállalói jogok sérültek, illetve hát lakosság ezt is be következik a delokalizáció miatt, ami egyes régiókban tovább nehezíti a dolgokat és a szegénység problémáját. CSR ügyben milyen -e javulás tapasztalható európai szinten? Figyelembe ezt a konkrét panaszt. Második dolog, amire mindenképpen ki kellett térnünk azt, hogy az európai szintű harmonizáció hiánya miatt milyen kár érheti a munkavállalókat, hiszen itt is például egy cégcsoport esetében a delokalizáció úgy tűnik, hogy teljesen szabályozatlanul folyt. Már csak azért is, mert nagyon komoly ügyről van szó. Itt a szubszidiaritás eh, elvél ugyan fontos, hogy ne sérüljön. De ennek ellenére valamit mégiscsak tennünk kell, és hát eh, látjuk, hogy itt egyértelműen család módon jártak el, visszaélés szerűen folytatták mindazt, amit tettek. Itt nem csak maga az anyacég, hanem a lányvállalatok is igen vastagon benne vannak az egész ügyben, és hát soron eh, munkahelyek szűnek meg Európában, eh, és hát azt hiszem, hogy a délen jó lenne, hogyha már több munkahelyet nem veszítenénk. Köszönöm, eh, Fernandez úr szeretne valamit hozzáfűzni ezen a ponton. Igen, köszönöm szépen. Nos, egy dolgot hadd mondjak el világosan. Mi nem azt várjuk, hogy nagyon komoly szankciókat szabjanak ki erre a konkrét cégre. De hát úgy érezzük, hogy itt egy munkajogi konfliktussal van dolgunk, amit mégiscsak jó lenne, hogyha valahogy kezelnének. 2002-ben a felszámolási eljárásra vonatkozó irányelv e, vett követően, a fogadását érdelépését követően javulni látszott e, a helyzet, de hát az Európai Unióban élünk, 28 tagállam e, esetében nagyobb fokú harmonizációra van szükség annak érdekében, hogy ne fordulhasson ez elő. A spanyol bíróságok már döntöttek ez ügyben, kimondták, hogy csalás történt, mert azért csökkentettek tőkét, hogy a, egy nagyobb cégcsoporthoz tartozó cég áttelepítését, delokalizációját véghez vihessék. Itt alapvetően a szabályokon keresztül kell közelíteni ehhez az egészhez, de hát főként ilyen helyeken, például ilyen vidéki eh, régiókban egy ilyen válságos helyzet nagyon komoly lakosságvesztéshez is eh, eh, vezethet. Ezért minden esetre reméljük, hogy valami történik, de már azért is hálásak vagyunk, hogy ez ügyben valami történet. Köszönöm. Es fundamental aprovechar la, la ocasión de, del informe que, que está desarrollando la Comisión de... Köszönjük mi is. A foglalkoztatásügyi szakbizottsághoz fogjuk elküldeni ezt a petíciót, és azt hiszem, hogy az Európai Parlament de például az ilyen konkrét esetekben az én csődeljárások, felszámolási eljárások esetében remélhetőleg javul majd a helyzet. Köszönöm mindazoknak a kollégáknak, akik hozzá szóltak ehhez. Nagyon érdekes minden esetre ez az egész kérdés, és Itt persze nem csak az európai támogatások felhasználása miatt problémás ez a helyzet, illetve azért, mert munkahelyek szüntök meg. Itt ezen a területen egy megosztott hatáskörről beszélünk. A csalás lehetőségét persze nem lehet mindig kiküszöbölni, de amennyiben lehet, ö, ö, csökkenteni kell. Az Európai Bizottság egyelőre nincs itt, de hát mindenképpen megküldjük majd az Európai Bizottságnak is és ami pedig a, a továbbítását illeti az ügynek, hát az EMPLE szakbizottságnak küldjük ezt meg, de hát a Juri, azaz a jogi szakbizottságot is mindenképpen be szeretnénk vonni ebbe. Nem is beszélve az érintett tagállami szervekről, így tehát nyilvánvalóan a spanyol uh, munkagyi minisztériummal is felvesszük a kapcsolatot. Si ha habido no fraude, para que nos contesten. Nagyon fontos az, hogy megtudjuk, hogy az esetleges csalással kapcsolatban kinek mi az álláspontja. Eh, de acuerdo con, con, lo que, con lo que se ha expuesto como... Elnök asszony, nos, Úgy tűnik, hogy itt a megfelelő jogszabályokban, némi ez ezügyben szerintem érdemes lenne a Európai Bizottsággal is felvenni a kapcsolatot. Igen, igen, igen, mondja az elnök, de hát szerintem az Employment Szakbizottságnak alapvetően a feladata az, hogy ezügyben eljárjon. és a jogi szakbizottság véleményére is természetesen kíváncsiak vagyunk ez ügyben, hiszen például a jogalapügyében ők hivatottak kimondani az utolsó szót. És ahogy mondtam, a spanyol munkaügyi miniszternek is ö, fel kell lennünk a kapcsolatot. Remélem, hogy ez most így világos mindenkinek. Köszönjük Hernández úrnak is, köszönjük, hogy eljött és köszönjük az erőfeszítéseit. Jó, ezzel a panaszsal vagy petícióval kapcsolatban van-e valakinek valami kérdése még? Pardon. Jó. Akkor most ezzel a végéhez is értünk, legalábbis ennek a petíciónak. Pedirme en este momento y dar paso a, al siguiente colega. Gracias. Most elköszönök, az elnöklést átadom, mert el kell, hogy menjek. Ladies and gentlemen, we have a uh, final... Hölgyeim és uraim, az utolsó rendi ponthoz értünk. A 2669 per 2013, most petíció Karl Mayer Németországból, az uniós jog alapvető rendelkezéseinek az Európai Bizottság főigazgatóságai által történő elítólagos megsértéséről szól ez. A petíció benyújtója nincs jelen, de a webstreamingen keresztül online követi az ülésünket. Át is adnám rögtön akkor a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadta a szót. Valóban egy német petíció benyújtóról van szó, aki francia polinéziában él, és ott az időseknek nyújtott támogatásért folyamodott, és olyan alapon utasították ezt el, hogy ő nem francia polinéziában született, és nem is francia állampolgár. A petíció benyújtója azt állítja, hogy megsértik az Európai Szociális és Orvosi Segítségnyújtásról szólva 1956-os egyezmény értelmében megsértik a jogait. Mi tájékoztattuk őt, hogy ez az egyezmény nem része az európai jogszabályoknak, mert ez egy olyan egyezmény, amelyet az Európa Tanácsban kötöttek Strasbourgban, és azok az Európai Uniós szabályok, amelyeket ő említ még ezen kívül nem alkalmazandóak Francia Polinéziában, ott nem érvényesek. Ő ragaszkodik hozzá, hogy Francia Polinézia Franciaország része, Franciaország pedig Európai Uniós tagállam. Azonban e tekintetben csak meg tudjuk ismételni, hogy Francia Polinézia a nem európai országok és területek része, amelyek a az EU működéséről szóló szerződés kettes mellékletében szerepelnek, tehát ők fel vannak ott sorolva, csak társultak az Európai Unióhoz a 189-es cikk 189-2004-es cikk értelmében. Ez sajnálatos módon azt jelenti, hogy az Európai Uniós jogszabályok nem érvényesülnek automatikusan a francia polinézián is, tehát attól függetlenül, hogy mondjuk a tagállamban érvényesek abban a tagállamban, amelyhez ezek a területek tartoznak. Tehát a végkövetkeztetésünk ez az, az, hogy a petíció benyújtója nem hivatkozhat Európai Uniós jogszabályokra annak érdekében, hogy szociális juttatásokért folyamodhasson Francia Polinézián. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most akkor megnyitom a vitára a lehetőséget. Van-e képviselő, aki szólni kíván? Úgy látom, hogy nem. Hát azt hiszem, hogy a bizottság magyarázat igazából úgy tűnik, hogy nem tehetünk itt sok mindent, attól függetlenül, hogy szeretnénk segíteni a petíció benyújtójának, de az európai jogszabályokon kívül esik mindez, és így kénytelenek vagyunk ezt a petíciót lezárni, de látom, hogy Peter asszony kíván mégiscsak szólni, parancsoljon. E, Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégám nevében, a, aki ezzel a petícióval foglalkozott, szeretnék néhány szót szólni, sajnos ő ma nem tudott itt lenni. Elhangzott az a javaslat, hogy zárjuk le ezt a petíciót, az ezzel kapcsolatos érvek elhangzottak. A kollégám, aki foglalkozott ezzel a petícióval, ugyanezt gondolja. Kértünk bizonyos dokumentumokat, ezek nem érkeztek meg. Emellett a szobanforgó személy nincs jelen, ezért mondjuk azt, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Igen, úgy gondolom én is, hogy le kell zárnunk ezt a petíciót. A panaszosnak viszont azt mondanánk, hogy az amazonos panaszával kapcsolatban egy külön panaszt kellene benyújtania hozzánk, a másik kérdés viszont hatáskörünkön kívül van. Ennyit tudunk csak tenni. Forduljon más test, mert olyan, ö, olyan testletekhez fordult, amelyek kívül állnak az uniós jogon. Sajnos ö, a tényfeltáró missziókkal kapcsolatban csak a nyitott petíciók ügyében szervezhetünk meg ilyen missziókat, viszont ezt a petíciót már nem tudjuk tovább tárgyalni, és ezért ennek a kérésnek nem tudunk eleget tenni. Nagyon sajnálom, de nem maradt más dolgunk, csak az, hogy lezárjuk ezt a petíciót. A panaszosnak minden jót kívánok, és kérem, hogy értse meg, hogy bennünket is kötnek az eljárások, és ezt tiszteletben kell tartanunk. Köszönöm szépen, ezt a petíciót ezzel lezárjuk, és ezt a napi rendi pontot is lezárjuk. Uh, és akkor uh, ezzel a mai ülést is lezárhatom. Köszönöm, hogy eljöttek, és találkozunk következő alkalommal.